Most az iraki témára térünk át, nők elrablása és meggyalázása témában. Ne felejtsék a kollégák, hogy nagyon kevés az időnk, tartsák be a felszólalási időt szigorúan. Szigorúan ki fogom kapcsolni a mikrofont, hogyha valaki túl ment az idején. Ezt meg kell, hogy értsék mert 18-an jelentkeztek szóra, és mindössze alig 25 percünk van a témára. Thank you, Mr. President. As president of the delegation for relations with... Köszönöm szépen. Az Irakkal foglalkozó delegáció nevében üdvözlöm az új egységes kormányt Irakban, illetve a támogatásunkról teszünk tanúbizonyságot, segíteni kívánjuk őket abban, hogy egy igazságosabb társadalmat hozzanak létre, ahol a nők jogait is érvényesítik. érvényesítik. Elutasítom az, az elrablásokat, a szexuális erőszakot, és más atrocitásokat, amelyeket az iszlám állam követ el. Ez háborús bűnnek nyilvánul, hiszen ezek a fellépések a nőket és a gyermekeket érintik, embertelenek, az iszlám állam követi el ezeket. Ezen kívül az etnikai és vallási kisebbségeket érinték, a kurdokat, szíriakat, jezititákat és a többi kisebbséget. Kényszerítik a más vallásra való átállást, illetve erőszakot alkalmaznak a nők ellen és a gyermekek ellen. Elnök félbeszakítja a hozzászólót, azt mondta, as well. domnule președinte. Colegi. Köszönöm, elnök Az iszlám állam az összes jogszabályt, nemzetközi jogot megsértette céljai elérése érdekében. 5000 nőt tartanak fogságban, őket rabszolgasságba kényszerítik. Korábbi iraki parlamenti jelöltek is vannak a fogvatartottak között, moszúli nők, a nők és a gyermekek is az áldozatok között vannak. Milyen világ ez, amelyben az elmúlt években az ilyen jogsértések és erőszak általános volt? a vegyi fegyvereket és az atomfegyvereket sem tekintetjük vörös fonalnak, de igazából itt az emberek lelke és a teste ellen követnek el ö, gyalázatos erőszakot. Mi pedig azért is hibásak vagyunk és bűnösek, mert nem vettük fel a küzdelmet velük szemben. Uh, Köszönöm szépen. Egy percben megpróbálom megpróbálok eleget tenni a feladatomnak. Nagyon ö, fontosnak tartom megemlíteni, hogy az iraki iraki fellépésünk katasztrofális volt, és rossz eredményeket hozott, hiszen a szakadékba taszítottuk Irakot. Ennek eredményeképpen a nők és a gyermekek is nagyon nagyot szenvednek. Van egy-két dolog a szövegben, gondolok itt különösen a 12-es bekezdésre, amely az LGTB kisebbséggel foglalkozik, illetve a 13-25-ös ENSZ állásfoglalás, és nagyon fontos, ez is benne van a szövegben, ezekkel segíteni lehet a nők és a gyermekek helyzetét Irakban. Történelmi felelésünk, felelősségünk van, nem szabad hátat fordítani ennek a katasztrófának, segíteni kell őket. Köszönöm. Mulțumesc. Köszönjük szépen. Holzer József. Weidenholzer úrnak adok másfél percben szót. Irakban több ezer nő és gyerek van fogságban és gyakorlatilag évszázadokkal lépett vissza az ország a történelemben. Egy olyan országban, ahol a hágai konvenciót, az emberi jogokat már régóta lábbal tapossák, egy ideológiailag elvakult eh, extrémista csoport gyakorlatilag mindenen túllép, amit az ember civilizációs fejlődése során felhalmazott. Ezek elképzelhetetlen eh, bűnök, és főleg a izilita közösséget érinti. Több ezreket tartanak fogva, személyes jogaikat lábbal tiporják, szexuális abúzus és egyéb gonosz tettek áldozatai. Ezeknek az embereknek feltétlenül segítenünk kell, és ezért kértük, hogy sürgőséggel tárgyalja a parlament ezt a témát, mert a világ országainak közössége nem nézheti karbatett kézzel ezt a barbarizmust. Köszönjük szépen! Most Gerard Depré kap szót egy percben. Elnök úr, kedves kollégák! Két nap alatt két emberi elvet kell most újra gondolnunk, remélem, hogy persze nem. Tegnap Mukwege orvos tegnap előtt a Kongói Demokratikus Köztársaságban történő nők elleni erőszakról számolt be, ugyanez a helyzet Irakban, ez is elfogadhatatlan. Az, hogy elrabolják, szolgaságba taszítják és abuz, abuzálják ezeket a nőket és gyermekeket, főleg a jazidi közösséget, a muszuli piacon, ez elfogadhatatlan ezek az atrocitások feltétlenül ö, ö, olyanok, hogy el kell őket ítélnünk állásfoglalásban, és a ö, tagállamoknak nem csak el kell ítélni ezt a helyzetet, hanem segítenünk kell az áldozatoknak Irakban és Szíriában is, de főleg azt kérjük, hogy az iraki kormány ratifikálja a római statutumot, amely a háborús bűnökről szól. Az iszlám állam, az elnök elveszi a szót. Minut Köszönöm szépen, Javier Kosszó. Az iraki lakosság egy óriási káváriát szenved el, de nem csak most, amikor az ISIS állam felütötte a fejét az iraki destabilizációt követően és a szíriai helyzetben, a, ez a legkevesebb, de elég rámutatnunk arra, hogy mi történt 2004-ben, amikor a koalíció az 1959-es törvénykönyvet hatályon kívül helyezte, a laikus törvénykönyvet, és a nőktől megvontak alapvető jogokat, holott a közel-keleten ez volt a leghaladóbb szellemű ország a törzsi és a vallási vezetők szabályozzák a vallási törvényeken keresztül a családi életet. El kell ítélni az összes szereplőt, az iraki kormányt, a nemzetközi erőket, az ISIS-t, a biztonsági erőket is, és el kell törölni az összes diszkriminatív törvényt, amely aláveti a nőket és az LGBT közösségeket. Éppen ezért azt hiszem, hogy csak tartózkodni tudunk ezen állásfoglalásnál. Domnul Tune Kelam, pentru un minut. Köszönöm szépen, Kelem úr, következik egy percre. Tegnap eh, Mukwege úr elmondta, hogy a nők, illetve a nők teste a háború színhelye, sajnos nem csak Afrikában. Irakban az iszlami, iszlamista terroristák több ezer ember kimozdítottak otthonaikból, és szörnyűséges atrocitásokat követtek el. Több mint 5-7 ezer nőt rabszolgaságra kényszerítettek, szexuális rabszolgaságra. Felhívjuk az Európai Bizottságot arra, hogy konkrét fellépéseket tegyen, annak érdekében, hogy a nők alapjogait érvényesítse. Külön mechanizmusokra van szükség, amely segí- amelyek segítségével támogatjuk az áldozatokat, ezeket a nőket, különösen gondolok itt a jeziditákra, orvosi, illetve ö, pszichológiai segítségnyújtásra van szükség nemzetközi kezdeményezés segítségével föl kell venni a harcot az iszlám állammal szemben. Köszönöm szépen, Sean Kelly következik egy perc. Köszönöm szépen. Nehéz egyáltalán tudomásul venni, hogy a 21. században ilyen abúzusok történnek, fizikai, szexuális abúzus, kényszerházasságok, eladott nők a piacon, akiknek még árcédulájuk is van. Ez katasztrofális. És azok a rögtönítélő bíróságok, amelyek apró bűnökért halára ítélik a nőket az iszlám sia törvények szerint. Az iszlám állam túllépett egy vonalon, ahonnan kezdve nem, nincs tovább út, az emberi méltóságot mindenáron meg kell védelmeznünk, a téli ö, körülmények tovább súlyosbítják ezeknek a nőknek helyzetét, sürgősen kell lépnünk. Martin Eduard, un minut. Monsieur le Président. Elnök úr, az iraki nők helyzete az iszlám állam szervezet miatt drámai súlyos emberi jogsértések ténnek itt. A kényszerházasságokkal, szexuális abúzus, az szolgaságba tapítás, taszítás maszulban szörnyűtettek, és minél később reagálunk, annál többe kerül a fellépés. Jizidi nők tömegei tűntek el, ezért célzottan a ezeket a nőket abuzálják, de minden nő érintett a térségben és szenvedő alanya ennek az agressziónak. Állásfoglalásunkkal az Európai Parlament nagyon komoly üzenetet küld ki a világba, ezt valamennyi nemzeti parlamentnek, a tanácsnak, a bizottságnak, a miniszterek tanácsának meg kell küldeni, és minden képviseletnek. Néhány szóval az elnök félbeszakítja a felszólalt Sárneszki úr. Önélsz. Panie Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim! Ne beszéljünk többet a holmi vonalakról, amelyeket már számtalan szor lábbal tiporta az úgynevezett iszlám állam. Mi politikusok arról kell, hogy beszéljünk, hogy milyen súlyos hibákat követtek el az iraki hatóságok, és mi magunk is itt a nyugati világban. Elég, ha megnézzük az iraki hatóságok tehetetlenségét, aminek eredményeképpen megfigyelhetjük most azt a helyzetet, amely Szíriában és Irakban is előállt. Természetesen tiltakoznunk kell, de ennél többet kell tennünk, mint pusztán szóban tiltakoznunk. Hatékony lépésekre van szükség az EU részéről, ugyanis ami most történik, az jó néhány száz évvel visszavett bennünket, ez nem a 21. századra jellemző, ezért a tanácsot hatékony lépésekre kell készítetnünk. Szakorafa, pentru un... Köszönöm szépen, Szakorafa az következik egy percre. Tisztelt elnök úr! Mielőtt szólnék, kérem, emlékezzen arra, hogy egy perc, tíz másodperc perc jár nekem is, mint a többi kollégának. Tisztelt kollégák! Tisztelt elnök úr, ezt ne vegye el az időmből. Tehát indítsa újra az órát, kérem. Tisztelt kollégák! Öt éve vagyok az Európai Parlament tagja. Ez idő alatt állásfoglalásokat fogadtunk el, amelyek elítélik a nők, a gyermekek, a kisebbségeket ért azrocitásokat. A mai állásfoglalásunk Irakról szól. Bombáztuk ezt az országot, megrohantuk ezt az országot, felszabdaltuk, és most pedig azt várjuk, hogy a káoszból az emberi jogok érvényesüljenek. Azt hiszem, hogy eleget kell tenni a feladatunknak, és csak akkor győzedelmeskedhetünk, hogyha való, a valóságot tekintjük. Nézzük meg, hogy mennyit ér egy köbméter gáz, illetve mennyit ér az olaj hordója. Őszintén kell választanunk ezekre a kérdésekre, és csak akkor érhetjük el azt, hogy remény gyújjon ezen emberek szívében, gondolok itt Ukrajnára, Pakisztánra, Irakra, és ez a lista csak hosszabb lesz, tisztelt kollégák azt hiszem, hogy megfelelően kell gondolkodnunk és fellépnünk. Köszönöm szépen, Lók Piller asszony következik egy percet. Kész. Elnök úr, tegnap mukvége doktor egyértelmű példáit adta annak, hogy milyen szexuális erőszak érvényesül Kongóban, és többször aláhúzta, hogy a háborúkban ez a térségben a, a hadakozás egyik módja, a hadviselés egyik ö, sajnos bevett módja, az ellenség fel, nőit, feleségeit, gyermekeit tönkre kell tenni, meg kell alázni, ki kell írtani gyökerestül szerintük. Így tehát családok szakadnak szét, és kényszerházasságokba kényszerítik a nőket, és rabszolgaként kereskednek velük. Ez a fajta szexuális erőszak az IS-nek a hivatalos stratégiája, minden nyomát ki akarják írtani a nem muzulmán lakosságnak. A Nemzetközi Büntető Bíróságnak itt lenne az ideje, hogy elkezdje az eljárásokat azon harcosokkal szemben, akik név szerint ismertek az ISN belül, és követeljük az iraki kormánytól is, hogy a római ö, egyezményt azonnal ültes át a gyakorlatba. Köszönjük szépen, Korra úr, egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Amnesty International közelmúltbeli jelentései alapján, amikor az ISIS elkezdte ezt a szisztematikus etnikai tisztogatást Irakban, több száz vagy akár több ezer gyermeket és nőt is túlszul ejtettek szörnyű kínzásoknak vetik alá a civil lakosságot. Mit kell tennünk? Ami a nőket illeti, egyértelműen kifel, ki kell fejeznünk, hogy ez teljességgel elfogadhatatlan, szexuális rabszolgaságba vetni őket, vagy bármilyen módon felhasználni őket. Van, akik inkább öngyilkosságot követnek el, mint hogy további szenvedést viseljenek el. Nem tudjuk, hogy hány nőt vetett börtönbe az ISIS, természetesen megpróbálnak túllépni az iraki határokon is, súlyos emberi jogi jogsértéseket követnek el, ezeket pedig az emberiesség elleni bűncselekménynek vagy háborús bűncselekménynek kell tekintenünk. A lehető leggyorsabban és hatékonyabban kell fellépnünk. Köszönöm szépen, Ferrand úr egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Még mindig eh, Irakról beszélünk, de azt hiszem, hogy mi is felelősek vagyunk, illetve a barátaink. 25 évvel ezelőtt eh, Bush úr ö, eh, olyan döntést hozott, amely, amely, ö, amelyen nagyon megnehezítette ö, Irak helyzetét. Azóta, azóta az ország szétbomlott, és ö, a szakadékba zuhant teljes a káosz. Ez azt jelenti, hogy a totalitárius eszmék érvényesülnek. Föl kell ismernünk a saját felelősségünket, gondolok itt a 2003-as fellépésre, elítéljük ezt az országot, elítéljük most Szíriát, illetve az iszlám államot, de azt látjuk, hogy, hogy nyíltan támogatta ezt a nyugat közössége. Geringer pentru un minut. Köszönjük szépen, Geringer asszony kap szót. Köszönöm, elnök úr. Hölgyeim és uraim, olyan eseményeknek vagyunk tanúi, amelyek ö, ö, vérlázítóak. Az iszlám állam tömeges humanitárius katasztrófát okoz, amelynek főleg nők az áldozatai, a kényszer házasságok révén. Az iszlám állam nevű úgynevezett iszlám állam egy transnacionális képződmény, amelynek tetejét minden eltökéltséggel el kell ítélnünk. A szexuális erőszak szörnyű fegyver a csillagisták kezében. A felelősöket meg kell büntetni, és követeljük az iraki hatóságoktól, hogy a nemzetközi törvényszék szabályait tartassák. Köszönöm szépen, Belder úr, egy percben. Tisztelt biztos úr, Hihetetlen szenvedést kénytelen tapasztalni a lakosság. Lelki támaszt is kell nyújtanunk azon nőknek és gyermekeknek, akiket erőszakkal kínoz az ISIS. Sokrétű támogatást igényelnek. Vannak olyan emberek és olyan nők, akiket kényszerházasságba döntenek fontos, hogy a helyi, szervezetek is, helyi szervezeteket is bevonjuk. Van egy iraki jogszabály, amely eltörölte a minimális korhatárt a házasság kötésnél, kilenc évesen is össze lehet házasítani az embereket, hatékonyabban kell fellépnünk. Verzsia asszony egy percben. cette résolution porte théoriquement sur le kidnapping. ez az állásfoglalás az elrablással illetve a nők eh, szembeni rossz bánásmóddal foglalkozik. ők a leggyengébbek eh, és ők lesznek ennek az atrocitásnak az áldozatai. A a, nemi erőszak, a rabszolgaság, illetve az emberkereskedelem mind-mind érinti az, ebben a régióban élő nőket. Minél fiatalabbak a nők, annál drágábban árulja őket. Azonban az állásfoglalásunk nem elég erős, megint csak az általános kérdésekről, az általános körülményekről beszélünk. Az Egyesült Államoknak is van bizonyos felelőssége abban, hogy az ország ilyen helyzetbe került. Egyre kevésbé hatékony az, ahogy a sürgősségi állásfoglalásokat kezeljük itt az Európai Parlamentben. Annak ellenére, és félbe. Köszönjük szépen, megadjuk a szót mai Julia asszonynak. Köszönöm szépen, elnök úr. November 25-én ünnepeltük a a nők elleni erőszak fellépésének 25 évfordulóját, napját, és nem véletlen, hogy ezt a témát is most sürgősséggel kell nap, napirendre tűznünk. A jezidi asszonyok napi szinten szenvedik el a kényszerházasságok, szexuális erőszakos cselekmények következményeit, sőt kivégzések is vannak. Ezt a fajta erőszakot a lehető leghatározottabban el kell ítélnünk, és felszólítom a bizottságot és a tagállamokat, hogy érvényesítsék nemzetközileg ezeket az elveket. Reméljük, hogy az iraki kormány minél hamarabb képes lesz eh, megfelelni a Nemzetközi Büntetőbíróság eh, iránymutatásainak a háborús bűnökkel és az emberiesség elleni bűnök tekintetében. Köszönöm szépen. Tisztelt kollégák, akik most érkeznek a terembe, azt kérném mindenkitől, hogy eh, csendben foglaljon helyet, amennyire ez lehetséges, mert Stylianides biztos urat is szeretnénk meghallgatni, ő fogja lezárni ezt a vitát. Parancsoljon! Elnök úr, tisztelt európai parlamenti képviselők, tisztelt kollégák! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a fő képviselő és alelnök Federica Mogherini asszony helyett jöhettem el ide, hogy megosszam önökkel a bizottság véleményét. Nap mint nap elérnek hozzánk tájékoztatások, atrocitásokról, amelyeknek főleg a nők és a gyermekek az áldozatai. Az ISIS által elkövetett erőszak miatt vannak jelentések, tájékoztatások kényszerházasságról, rabszolgasságról, szexuális erőszakról, erőszakos térítésekről, amelyek főleg a legsérülékenyebb, különböző etnikai és vallási kisebbségekhez tartozó személyeket érintik. A külügyi tanács informális következtetése mm, határozottan és újból elítélte a lehető legkeményebb módon ezen brutális bűncselekményeket, amelyeket az ISIS követ el. Mindenképpen elszámoltathatóságot követelünk, és ezért határozottan támogatjuk az ENSZ emberi jogi főbiztosságának munkáját, egy vizsgálatot helyeztek kilátásba az ISIS által elkövetett bűncselekmények miatt, amelyek a nemzetközi emberi jogot sértik. Elnök, még egyszer kérném azokat, akik most jönnek a terembe, hogy csendben maradjanak és csendben foglaljanak helyet, ugyanis a biztos urat szeretnék meghallgatni, aki lezárja ezt a vitát. Parancsoljon biztos úr. Az iraki kormány biztos, az iraki kormánynak biztosítania kell az emberi jogi jogsértések kivizsgálását minden szinten, és fontos, hogy szavatolja az emberi jogok tiszteletben tartását. Ehhez pedig a büntetőjogi rendszer megreformálására van szükség, és konszolidálni kell a, az emberi jogok tiszteletének kultúráját az összes állampolgár a törvény előtt egyenlő kell, hogy legyen, és ez kulcsfontosságú eleme lesz a nemzeti megbékélésnek, ami rendkívül sürgős ügy. Az emberi jogi jogsértések, amelyeket jelenleg Irakban elkövetnek, ezek az emberiesség elleni bűncselekménynek minősülnek, és ezért határozottan arra szólítjuk fel a kormányt, hogy csatlakozzon a római statútumhoz, vagy legalább fogadja el a Nemzetközi Büntető Törvényszék hatáskörét. A Római Statutum 123-as cikke értelmében. Továbbra is támogatja az EU a fő reformokat a jogállamiság és a kormányzás keretében Irakban. Egy 10 millió eurós támogatás szeptemberben kezdődött, és emellett az Európai Unió számos támogató programot is finanszíroz, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a nők és a gyermekek jogainak biztosításához, beleértve egy olyan projektet, amely egy stratégiát dolgoz ki a nők védelme érdekében, és támogatást nyújt az emberkereskedelem áldozatainak, ami a humanitárius támogatást illeti, a ö, sérülékeny csoportok, mint a nők és a gyermekek védelme prioritást élvez az EU számára. Az otthonukat elhagyni kényszerült személyek száma rendkívül nagy és egyre növekszik, és ezért az EU támogatásának is fokozódnia kell. Az EU humanitárius segélyezése orvosi, pszichoszociális támogatást is tartalmaz az erőszak bármilyen formájának áldozatainak, beleértve a nemi alapon elkövetett erőszak áldozatait is. Az EU továbbra is támogatja az iraki kormányt az ilyen nehéz időkben, és szeretne mindent megtenni annak érdekében, hogy az iraki polgárok szenvedésén enyhítsünk, hiszen szörnyűséges szenvedés áldozatai. Uh, Köszönöm szépen, biztos úr. Hét uh, állásfoglalási indítványt kaptunk. Ezzel lezárom a vitát, és a szavazásra fog sor kerülni. Köszönöm.